a világ méretű szinten lévő partnereinkkel együtt érvényesítse a Bázál 3 iránymutatásait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel a közös vitát befejeztük, holnap szavazunk a jelentéstervezetekről. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Tisztelt képviselőtársaim! Következő napi rendi pont David Káza jelentésem. A közös áfa rendszere és a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama. Und es geht auch sofort los mit der Debatte. El is kezdjük a vitát. Először is megkapja a jelentéstevő Káza úr a szót négy percben parancsoljon. Négy percben. Köszönöm szépen, Először is arra szeretném irányítani figyelmüket, hogy nagyon fontos szavazást tartunk az ECON szakbizottságban, és ezért nagyon sok képviselő nem tud itt lenni az ülésteremben, ugyanis eh, csúszásban vagyunk, és az ECON-ban megkezdődött a szavazás. Ez magyaráz az üres üléssorokat. Ahogyan az elnök asszony mondta, nagyon fontos jelentésről van szó, melyet történetesen én kényszítettem, hiszen ez az áfa rendszer módosításáról szól. Nos, mint tudják, az általános áfa, a folyamatos áfa rendszerről szóló tárgyalások már zajlanak egy ideje. De még nem értünk el áttörést. Az átmeneti rendszer, amely 1993 óta működik, újton újra meghosszabbításra kerül, mint tudjuk, ez fenntarthatatlan ez a helyzet, tehát ilyen módon általános megoldást kell találnunk a helyzetre. Az átmeneti áfarendszer, amelyet most használunk, nem jár megfelelő eredményekkel, csökkenti a cégek hatékonyságát, ezen felül korlátozza a cégek határon átnyúló tevékenységének hatékonyságát. Nos, ez a rendszer, az átmeneti áfa rendszer tehát a különböző áfa csalások eh, előtt is megnyitja a lehetőségeket, például a körkörös áfa csalás előtt. Erről is vitáztunk már a parlamentben, és ez kihat persze a tagállamok adóbevételének helyzetére. Az előttünk álló jelenség megoldás nem könnyű, és csak alapos és részletező vita után tudjuk a megoldást megtalálni. Mint mindenki tudja, a bizottság biztosított bennünket, hogy hamarosan kiadja a zöld könyvet, és e kérdésről vitát fogunk folytatni. Az a jelentés amelyet én jegyzek, arra buzdítja a bizottságot, hogy az, ezt a folyamatot hatékonyan bonyolítsa le, és minden lehetséges lépést megtegyenek annak érdekében, hogy az új rendszer a belső piacot hatékonyabbá tegye. Másodszorban. Ez az új rendszer igyekszik a üzleteket, a cégeket megszólítani, a gazdaság ágazatát megszólítani. Ez a jelentéstervezet, amelyet egyébként az Econ szakbizottság elfogadott, arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy konkrét javaslatokat készít elő 2013-ig. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, amit elmondtam nem egy újton újra elfogadott, toldozott, foldozott rendszer van szükség, hanem egy általános rendszerre, melyet nem 2013-ban fogadunk el, hanem 2013-ra várjuk az Európai Bizottság javaslatait. Azt hiszem, hogy más képviselőtársaim nevében is szólhatok, egy olyan rendszert szeretnénk látni, amely még a jelenlegi parlamenti ciklus lejárta előtt működni kezd azért, hogy ne kelljen még egyszer meghosszabbítani az általános áfa rendszert, az átmeneti áfa rendszert. Nos, az új rendszerben természetesen komoly intézkedéseket kell hozni. Azzal szeretném zárni, tehát mondandómat, hogy megköszönöm kollégáimnak, az árnyék jelentős tevőknek az együttműködést. Remélem, hogy jó vitát folytatunk majd a kérdésről, és így megoldást is tudunk találni. Köszönöm. Muchas gracias, señor Casa. Tiene la palabra en nombre de la comisión el comisario. Köszönöm, Kaza úr, a bizottság nevében Szme Szemeta úr kap szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő urak és hölgyet! Szeretnék köszönetet mondani, főleg David Kázának az Európai Parlamentnek, hogy ilyen gyorsan jelentést készített az Európai Bizottsági Javaslatról. Egyáltalán nem egyszerű, nem ö, ellentmondásos ugyanis ez a javaslat, hanem egyszerű. Ennek segítségével a tanács még az év vége előtt elfogadhatja a javaslatát, pontosan mielőtt még a jelenlegi szabályozás hatáját veszti. A tanácsi munkacsoport megvitatja a javaslatot, és szerintem nem lesz javas, eh, nehézség a javaslat előtt. Nyilván jogi bizony, bizonyosságra van szükség a vállalkozóknak az áfa eh, szintek vonatkozásában az EU-n belül. A bizottság hamarosan széleskörű vitát indít majd be az ÁFA jövőjét illetően, hogy értékelni lehessen és foglalkozni lehessen az EU rendszer hátrányaival, mivel eléggé komplikált, túl sok az adminisztráció az üzleti vállalkozások számára, és csalásra ad lehetőséget. Az év vége előtt javasolni fogom a kollégáimnak, hogy a jelenlegi rendszerről értékelés készüljön, illetve arról, hogy hogyan tovább. Várom az egyszerűbb, robosztusabb áfarendszer kialakítására, illetve a költségek csökkentésére, főleg a kkv vonatkozásában irányuló javaslataikat. Ezen eredmények alapján a bizottság dönt az áfát illető jövőbeli politikájáról, és hogyan, az, ahogyan továbbról 2011 végéig. A beadott módosítóindítványok egyértelműen azt tükrözik, hogy a parlamentet rendkívüli módon érdekli a jövőbeli áfa stratégia. Ezt üdvözlöm, és várom a gyümölcsöző vitát erről a fontos témáról. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezek a módosító indítványok a ma megvitatandó javaslat hatáján túl lépnek, itt csak az időszak kiterjesztéséről van szó. A zöld könyv alapján kell majd ezt a következő vitát lefolytatnunk. Ez főleg azon módosítókra igaz, amelyek végleges szabályozókat kérnek 2013-ig az ÁFA kulcsokra vonatkozóan. A bizottság pillanatilag nem tud áfa kulcsokra vonatkozó javaslatot megfogalmazni. Nem is tudja megbecsülni azt, hogy a konzultációnak milyen végeredménye lesz, amely kiterjesztheti a kulcsokat. Remélem, hogy ez a konzultáció egyértelmű elképzeléseket rajzol majd ki az áfa jövőjéről. A bizottság javaslata tehát nagy mértékben függ a konzultáció eredményétől. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Most a frakciók következnek. A néppárt nevében másfél percben először Eszeje asszony. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Komission esitys... Köszönöm, elnök úr. A bizottsági javaslat arra irányul, hogy 2015-ig folytassuk ezt a programot, és 10%-kal korlátozzunk. Ez nagyon fontos, hogy ne torzítsuk a tagállamok közötti versenyt. A néppárt véleménye szerint nagyon fontos, hogy a bizottság konzultációt folytasson, mégpedig gyorsan azzal kapcsolatban, hogy áfa rendszert alakítson ki. Néhány javaslatunk nagyon fontos, mert pillanatnyilag irányt szeretnénk mutatni, amelybe haladhatna a jövőbeli áfa rendszer. Ugyanis kisebb adminisztrációs terhet kell ö, róni a vállalatokra, főleg a KKV-kra jövőben. Ezen kívül szeretnénk felvenni a harcot az áfa csalással szemben is. Hát nagyon sok tagállamban nem igazán rózsás a helyzet. És az egyik probléma az, hogyha fel akarjuk emelni az áfát. Nem igazán segít azon országoknak a bevételi források növelésében, ahol sok a csalás. Először fel kell venni a harcot a csalással, és szerintem a bizottságnak nyitni kellene újra ezen a területen. Köszönöm szépen. A szocialisták nevében kettő percben kutász ö, képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan látjuk ebben az irányelv javaslatban, a minimális héja kulcs jó működési módot biztosított, de közös szabályozásra van szükség amely azt a végkövetkeztetést is szem előtt tartja, amelyet levontunk a különböző európai válságokból. Új európai stratégiára van szükség a HIA területen, amely túlmegy a jelenlegi korlátok megszüntetésén, amelyek jelenleg a KKV-k előtt állnak. Ezen kívül gondolunk el a csalás megelőzésre és leküzdésre, de amíg eljutunk oda, addig egy átmeneti szabályozást kell alkalmaznunk, és azt hiszem, hogy ez a meghosszabbítás 2015. december 31-ig bizonyos biztonságot biztosít majd ezen a területen, és azt hiszem, hogy ez hozzájárul az adó jogszabályok jobb harmonizálásához. Egy új szabályozásra várunk, tehát ezen a területen de szeretnék rámutatni arra, hogy egyes kormányok 24%-ra akarják emelni a kulcsot, mint például Románia és Magyarország. Mostanáig a kormányok a 10%-os maximális, illetve a 10% körüli maximális adókulcsot tartották, de ezen korlátok átlépését azt hiszem, hogy mindenképpen meg kell előznünk, és ehhez új szabályokra van szükség. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a lakosság a szegénységtől szenved, erre is figyelemmel kell lennünk. A magasabb kulcs bevezetése nem vezet a jobb jövedelmek biztosításához. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Kutas úr. Most pedig az ALDE frakció nevében másfél percben Schmidt úr kapja meg a szót. Tack, herr talman, herr kommissionär, och ett stort tack till... Köszönöm, elnök úr, biztos úr, köszönetet mondok a jelentéstevőnek is. Ebben abból indulnék ki, hogy a fogyasztást nem lehet a hiakulcsokon keresztül szabályozni, Mostanáig elfogadtuk, hogy vannak különbségek a különböző országok között. Monti úr a jelentésében, amely a belső piacsal foglalkozik, szintén utalt arra, hogy a jelenlegi egyenlőtlenségek milyen kihathatnak a belső piacra. Éppen ezért tartós rendszerre van szükség a héja kulcsok tekintetében, és ragaszkodunk ahhoz, hogy a héja szabályozás átdolgozása legyen a vezetőelv a belső piacon, nem pedig az egyes tagállamok érdekei. A biztos úr szintén szót ejtett erről, a bürokratikus terheket csökkenteni kell, különösen a KKV-k esetében, és egy olyan rendszert kell teremtenünk, amely meg tudja állítani, meg tudja fékezni a csalást. Elnök úr, az adókérdése bizonyosan tagállami kérdés, és nagyon fontos a tagállami autonómia, de arra is emlékeznünk kell, hogy a jól működő belső piachoz arra van szükség, hogy szorosabb és jobb együttműködés alakuljon ki az adókérdésekben, mint ami ma a helyzet. Remélhetőleg a biztos úr merészen majd foglalkozni, közeledni ezekhez a kérdésekhez a következő javaslatában, hiszen a jól működő belső piacnak kell maradnia a kiinduló pontnak a tagállami ellenállás ellenére hiszen a nehéz helyzetben mérható elemzésre van szükség. Elnök, köszönöm Schmidt úr. Következzék a CatchDI eljárás. Először Pazeszkó asszony kapja meg a szót. Eh, Nincs jelen. Ebben az esetben Pászka úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! A bizottsági tervezetben a bizottság azt javasolja, hogy legyen egy minimális héjakulcs további öt évre, 2015-ig terjedően. Noha, én megértem ezt a célt, amely az lenne, hogy a jogbiztonságot garantáljuk, azt hiszem, hogy még többet kell dolgoznunk a harmonizáláson. Azt hiszem, hogy sok vállalat, illetve csalási eset mutatja, hogy a héja kulcsok rendszere nagyon rosszul szervezett Európában. És itt nem csupán az adókulcs problémájáról van szó, hanem a szabályokról is, amelyeket a nemzetközi kereskedelemben alkalmaznak hiszen ez lehetővé teszi a csalást nagyon sok esetben. Szinte jogszerű módon lehet csalást elkövetni. Azt hiszem, hogy ez a mi vállalataink érdekét is szolgálja, hogy megvizsgáljuk a HIA kulcsrendszert, a 2000 13-as évet tartom reálisnak e tekintetben, és ezt a problémát a jobb szabályozás révén kell megoldani. Elnök, köszönöm Paszka úr, Bronx úr kapszót. Mr. Bronx, okay, okay. Taxes is at best a necessary evil and should always reflect spending. Mindenképpen oda kell figyelni a fizetésekre, és itt az adó terheket megfelelően kell meghatározni, illetve arra is oda kell figyelni, hogy ezeket mire költjük. A HÉA e harmonizációja, az egységes norma kialakítása volt a bizottság javaslata 1993-ban, és ez kiveszi a hatáskört, az erőt a tagállamok kezéből. Pedig itt szuverén államról beszélünk, ez azt mutatja, hogy az Európai Unió egyre közelebb kerül a szuverén állam fogalmához. A csalás elleni harc nagyon fontos, és itt a KKV-ket is meg kell menteni. Az Európai Unió megerősítéséről, központi hatalmának megerősítését látjuk. Köszönöm, Bronx úr. Basescu asszony, aki újra elfoglalta a helyét, szót kap. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kérek, az ekonban szavazás volt. Az administratív terhek csökkentésére kell koncentrálnunk, az adókorlátok megszüntetésére és a KKV-k jobb környezet megteremtésére. Nincs egyensúly a belső piacon, ezen a területen, és azt hiszem, hogy emiatt a KKV-k hátrányos helyzetben vannak a belső piacon. Ezen kívül a jelenlegi HIA rendszer, amelyet a tagállamokban alkalmaznak, nagyon sok gyengeséget mutat, Éppen ezért a bizottsághoz szeretnék felhívással fordulni, hogy a tanulmányaik eredményeit alkalmazzák, és tegyék közzé a tanácskozások eredményét, amelyet valamennyi, amelyeket valamennyi szereplővel folytattak. Azt hiszem, hogy itt csökkentett adókulcsokra lenne szükség, és a maximum adókulcs mértékének megállapítására is. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Baszeszko asszony. Biztos úr, ön a szó. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök úr. Uh, I want to thank you for the comments. Szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, a véleménynyilvánításokért a vita folyamán. Örömmel tapasztalom, hogy az Európai Parlament és a bizottság úgy gondolja, hogy újra kell gondolni a jelenlegi héja rendszert. Üdvözlöm azért a módosító indítványok szellemét, uh, a héja jövőjét illetően. A bizottság azonban csak a, bizony, a, a, a héja minimális értékének kivetési ciklusát kívánja megnövelni. Pillanatilag még túlságosan korai lenne az állandó értékek megállapítása. Ezért nincs oka annak, hogy az új héja stratégia céljaira most utaljunk. Ismételten el szeretném mondani azt is, hogy a bizottság ma nem tudja elköze- kell kötelezni magát, hogy ezzel kapcsolatban, már a kulcsokkal kapcsolatban mikor tud új jogalkotói javaslattal előállni. Először a prioritásokat kell tisztáznia. És a konzultáció eredményeképpen születhet meg a jövőben a jogalkotó javaslat. Most folyik a munka a zöld könyv végleges formába öltéséről, és az elkövetkezendő hetek során vetődnek fel majd azok a kérdések a közvélemény részéről, a parlament részéről, az érintettek részéről, a tagállamok részéről, amelyek ugye felmerültek a mai vita során is. Úgyhogy várom a gyümölcsöző vitákat az elkövetkezendő hónapok során. Ennek segítségével az elkövetkezendő időszakra a bizottság jobb javaslatot dolgozhat ki. Köszönöm. Grazie, President. Etnħob eh, jaċir illi il-Kommissarju jtifem illi aħna għedni tolbu li kem jista' jkun malajr toħroġ din il green paper biex ikollna dan id-dibattitu nkunu nistgħu nidħlu aktar fil fond dwar proposti li ħad toħorġu biha il kummissjoni. Kif qalu sħabi f'din il-Kamra. Köszönöm szépen. Ahogy kollégáim is elmondták, meg kell szabadulnunk a csalástól rendszeren belül, és segítenünk kell az üzleti ágazatot abban, hogy minden akadályt elhárítson a jelenlegi helyzetben, és szeretnénk hatékonyabb belső piacot. A megoldásokat illetően részletekben nem bocsátkoztunk. A bizottságtól azt szeretnénk, hogyha minél előbb javaslatot fogalmazna meg, hogy erről az új rendszerről vitát folytathassunk, hogy a jelenlegihez képest hatékonyabb héja rendszert vezethessünk be. A jelentés célja csak a az időszak meghosszabbítása. De szeretnénk mi is elmondani véleményünket az igazságosabb és felrebb rendszerről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Gáza, Gáza úr, ezzel le is zárjuk ezt a vitát, holnap fél tizenkettőkor fogunk szavazni. Most pedig a Haitinak nyújtott sürgős segítségnyújtásra térünk.